van. Az elnök az FND frakció nevében egy delegációs tagságra javaslatot kapott. Ezt a jegyzőkönyvben publikáljuk, itt arról van szó, hogy Amtskón úr Jutta Steinruck asszony helyét képviseli majd a parlamenti stabilitási és az EU albániai stabilitási és társulási delegációban a jegyzőkönyv elfogadásaik, hogyha nem